országokban a helyi közösségek és az adminisztráció meg fogják élni a városi lakosság eh, növekedését, és ez további hulladékot fog generálni. Köszönöm szépen, ezzel befejezzük az egyperces eh, felszólások körét, és áttérünk a jelentésekre. Az első a Ricardo Cortes Lastra jelentés a fejlesztési együttműködésről. Négy percben a jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon señor presidente señor comisario köszönöm elnök úr a lehetőséget biztos úr az együttműködés fejlesztési együttműködéssel kapcsolatban azt kell hogy mondjam hogy latin amerika nem szabad megfeledkeznünk. Jó néhány latin-amerikai ország sikere teljesítette a növekedési célkitűzését, és ezért politikai segélyekre már nem jogosultak. Mégis olyan régióról van szó, amely, ahol a legnagyobb különbségek eh, vannak eh, Több mint 50 millióan élnek napi kevesebb, mint két dollárból, tehát óriási szegénység sújtja még mindig ezt a földrészt. Latin Amerikában ez a valóság, és az Európai Unió éppen ezért fontos, hogy továbbra is fontos szerepet játszon ebben a régióban, meghatározó, segélyező legyen. Egy gazdaságilag erős Latin Amerika előnyeit Európa is élvezi, ehhez azonban segítenünk kell nekik, nem csak pénzzel, hanem más módon is. Az Európai Bizottság jelentése csak és kizárólag ö, gazdasági szempontokkal foglalkozik, ugyanakkor itt van Peru, Kolumbia, Ecuador, ahol ö, ugyanolyan segítségre szorulnak az emberek, mint egyes afrikai régiókban. Úgy vélem, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmazzunk itt Latin Amerikával szemben. Más szempontokat is figyelembe kell venni. Hiszen a gazdasági szempontok nem fednek le mindent. A szegénység ellen kell fellépnünk, de úgy, hogy a fejlesztés politikai együttműködés valóban igazi hozzáadott értéket teremtsen. Olyan együttműködésre van szükség, amely minden régió, minden ország igényeit helyezi előtérbe, így lehetünk hatékonyak, így lehetünk így lehet célra vezető a felépésünk, és ez nagyon fontos üzenet lenne latin-amerikai partnereink irányába. Még egyszer mondom, nem csak a, a gazdasági és társadalmi sikereiket kell figyelni, azt is kell nézni, hogy mik, milyen óriási hiányosságok vannak még. A programokat pedig közösen kell végrehajtani a régió országainak eh, bevonásával, hiszen a kutatás, fejlesztés, innováció eh, területén nagyon sokat tehetünk. A hatékony együttműködés azt is jelenteni, hogy a társadalom perifériájára szorultakat meg tudjuk segíteni. Fontos, hogy a DCI, DCI eh, megmaradjon a jelenlegi szinten, és a finanszírozásbeni eh, változások mindenképpen a régió legrászorultabb országait kell, hogy eh, koncentráljon. A fejlesztési együttműködési eszközben éppen ezért drasztikus változásokra van szükség. Köszönöm szépen. Szerettem volna megkérdezni, hogy Kecsi Eye vagy Blue Card az, amivel jelentkezik, kedves kolléga. Akkor ön az első, jó? Jönni a szó tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt eh, Cortez Lastra kollégának szeretnék gratulálni a kiváló jelentéséhez. Latin Amerika valóban egy olyan térség, amely a legnagyobb növekedést diktálta az elmúlt években az egész világon. Az Európai Unióhez komolyan hozzá tudott járulni. Persze most nem lehet egyik napról a másikra ezt a segítséget megszüntetni, eh, amit eddig adtunk. Ezt fokozatosan kell megtenni, a jogállamiságot konszolidálni kell, a szegénységet csökkenteni kell továbbra is fenn kell tartani a Latin Amerikának nyújtott támogatások szintjét. Azt persze tudjuk, hogy több mint 4%-os a növekedés gazdaságilag, de azért a legnagyobb szegénység is ott van, és a legnagyobb társadalmi különbség is ott van az egész világon szinte. Az Európai Uniónak és Latin Amerikának közös értékei vannak, és együtt kell fellépnünk az egész világon Köszönöm szépen. Köszönöm. Miranda asszony, a következő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Cortes Lastra kollégának. Ez az az integratív megközelítés, amit Latin Amerikában alkalmaznunk kell szociális és gazdasági területen. Egy olyan javaslatot nem tudunk támogatni, ahol megkérdőjelezik a már megszerzett jogosultságokat a fejlesztési területen. Latin Amerikát mi most másképp látjuk, most azt látjuk ott, hogy nagy a növekedés, hogy jelentős haladást értek el, de azért ez még messze nem elegendő ahhoz, hogy a szegénységet, a kirekesztést is megszüntessék ezen a kontinensen. Szem előtt kell tartani, hogy a benszülött lak lakosságot Latin Amerikában külön kell támogatni. Köszönöm szépen Ferreira úr, a következő. Köszönöm, elnök úr. Latin Amerika jelenleg a világ egyik legérdekesebb régiója, hiszen elképesztő társadalmi változások zajlanak. Évtizedeken keresztül a neo liberalizmus korszakát élte, IMF recept szerint működtek a dolgok, de aztán hirtelen megváltozott a dolgok menete, és a társadalmi haladás útjára léptek. A válság ellenére egész jól állnak a dolgok, a társadalmi különbségek csökkennek, a jogok tisztelete javul, saját útjukat járják ezek az országok, azonban jó néhány területen még fel kell zárkozniuk.

szeretném tehát kérni az illetékes eu szerveket hogy az emberi jogokat vegyék figyelembe ezen egyezmények megkötésénél. Köszönöm szépen. Jaroszláv Paska úr. Köszönöm szépen. Latin Amerika egy olyan régió, amely egyre jobban él. Több mint 180 millió polgár ennek ellenére a szegénységi küszöb alatt marad, ezért figyelembe kell venni a fejlesztés speciális feltételeit. Ma arról beszélünk, hogy a bizottság itt bizonyos van preferenciákat nyújtana, de adott esetben bizonyos összefüggések között ez negatív hatása lehetne a régióra nézve. Úgy gondolom, hogy egy sajátos politikára van szükség, ahol összekötjük az anyagi segítséget és a egyéb támogatásokat, ezzel a további fejlődést tudnánk támogatni. Köszönöm szépen, Latin Amerika nemzetgazdaságait a gazdasági válság nem érintette olyan keményen, mint más gazdaságokat. Azt mondják, hogy 2012-ben 4,5%-os gazdasági növekedésre számítanak, de ennek ellenére 180 millió ember a régióban a szegénységi küszöb alatt él, 10 eh, még mindig a leg, tíz ország a világon a legnagyobb különbségeket mutatja társadalmi területen. Ehhez jön még, hogy százezer lakosonként 25 emberül és történik, és ez a legagresszívebb vidéke miatt a világon. Az EU nem csak a legnagyobb támogató, de a legnagyobb eh, beruházó is egyben, és a legnagyobb kereskedelmi partner. Éppen ezért a jogállamiságot kell rögzíteni, de a szegénységgel is foglalkoznunk kell. Az egészségügy, az oktatás, a kis és középvállalatok témája az, amiről beszélni szeretnék. Így tudnák segíteni abban, hogy önmagukon segítsenek is az EU, így fenntartható módon tudná a támogatását biztosítani. a fejlesztési együttműködés pontjához itt Latin Amerika esetében. Van-e még további hozzászóló, adhok hozzászóló, akkor de Kucht kollégának adok, vagy biztos úrnak adok szót. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés roppant aktuális pillanatban készül, hiszen az Európai Unió együttműködési keretének a jövőjéről folynak a tárgyalások, illetve a Latin Amerikával fenntartott kapcsolatok jövőjéről is folynak a tárgyalások. A külső pénzügyi eszközökre vonatkozó javaslataikat természetesen figyelme veszük, amikor az adott régió stratégiáját kidolgozzuk. A jelentés többé-kevésbé megegyezik a mi elképzeléseinkkel, a kapcsolatban, hogy Latin Amerikával hogyan kell együttműködnünk. Latin Amerika valóban heterogén országok egyvelege, éppen ezért az igényekre kell koncentrálni. Az elmúlt évtizedekben soha nem látott gazdasági növekedés indult be. A közepes jövedelmi országok közül jó néhány most már rendelkezik a megfelelő kapacitással, forrásokkal ahhoz, hogy a nemzeti fejlesztési terveiket végrehajtsák különböző fejlődő országok eh, megkerestek bennünket, eh, és azt mondták, hogy eh, ne csak a szegénység elleni harcra koncentráljon az együttműködési programunk, pontosan erről beszélt az Európai Bizottság, erről kiadott vonatkozó nyilatkozata. Hiszen nem sok pénzünk van, ami van, azt arra kell koncentrálni, ahol a legnagyobb hatással bír az Európai Unió segítsége. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a fejlettebb, fejlődő országok fokozatosan kivezetésre kerülnének az együttműködés politikából, ugyanakkor másfajta kapcsolatot alakítanánk ezekkel az országokkal, annak érdekében, hogy például a beruházásokat könnyítsük a regionális programokon keresztül, annak érdekében, hogy oldalú dél-dél együttműködés mindenki számára gyümölcsöző lehessen. A fejlettebb országok esetében az újonnan javasolt partnerségi eszköztől rengeteget várunk, ez fejlettebb szintre, magasabb szintre emelni az kapcsolatainkat. A differenciáció, a differenciálás elve azt célozza, hogy latin-amerikai régió finanszírozása valóban eh, leginkább a rászorultakhoz jusson eh, el, és ez a különböző külpolitikai eszközökkel együtt karoltve eh, lehetővé teszi, hogy az egyes országokra lebontott stratégiát dolgozzunk ki. Az Európai Unió ugyanis továbbra is eltökélt az iránt, hogy a különböző szakpolitikák egymást ne gyengítsék, hanem erősítsék a legfontosabb prioritásos területekről, amelyről az önök jelentése beszél, a az Európai Bizottság javaslatának 4B mellékletével szereplő prioritásokkal, prioritásokkal nagy részt megegyezik. Zárásképpen tehát annyit mondhatok, valóban Latin Amerika fontos Európa számára, Ugyanakkor a fejlődés, a, a, a, a, az éretté válás folyamata megváltozott keretet igényel. A javasolt eszközök remélhetőleg kell rugalmasságot biztosítanak majd arra, ugyanakkor fókuszált, koncentrált módon ö, hajthatjuk ezeket végre, annak érdekében, hogy minden egyes latin-amerikai országgal